akit köszönteni szeretnék a Halászati Szakbizottságban, és köszönöm szépen, hogy eljött ide ma eh, hozzánk. Eh, a PEC szakbizottság a különböző folyamlálévő jogalkotási anyagokról tud így egyeztetni. Elküldtük a jogalkotási eh, naptárunkat 2018. évre nézve. Április után nem kap további szöveget a parlament, és a szakbizottságunk a földközi tenger térségére vonatkozó szabályozásokkal, illetve az ellenőrzési rendettel foglalkozik majd. A főigazgató úr felszólása után a koordinátoroknak adok majd szót három percben, és minden képviselőnek egy percben. Rékárdó, nyilván te öt percet szeretnél, ez nem lehetséges, de ezt megszervezzük majd. A koordinátorok azért vannak itt, hogy a frakcióik véleményét továbbítsák. Meg is adom a szót Joao-nak. Good morning. Jó napot kívánok, köszönöm szépen Alannek, hogy lehetőséget ad nekem, hogy megosszam önökkel. Ugye a bizottság milyen fájlokon, dossziékon dolgozik a tengeri és a halászati kérdésekben, mind az EU szintjén, mind globálisan. Nagyon sok nyitott dosszié van, amely fiel foglalkoznak önök, és mi is. Technikai intézkedések, több éves tervek, ahogyan említették, mm a <clears throat> diszkárd vagy a visszadobási tervek, valamint a halászati ellenőrzési rendszerek. Ezek azok a kérdések, hogy csak néhányat felsoroljak, amelyekkel foglalkozunk. És mindezekről az előadásom végén még beszélek, de először is ma leginkább a nagyobb áttekintést szeretnék adni. Néhány évem most már a bizottság a kizárólagos halászati politikából átállt egy átfogó óceán politikára. Először csak óvatosan, de azáltal, hogy az európai integrált tengerészeti politikát a egyenjogúvá tette a közös halászati politikával, aztán egyre magabiztosabb lett a bizottság ebbéli tevékenységében. A bizottság tehát paradigmát váltott. Mégpedig azért, mert felismertük, hogy a halászati politika nem külön választható más szakpolitikáktól. Az óceánokra kezdtünk koncentrálni, mert nem választhatjuk el a hal, halat, a halállományt az óceántól, a halászati szakpolitikát nem lehet az óceánra vonatkozó szakpolitikáktól elválasztani. A halak csak egy egészséges óceánban élhetnek, nem egy olyanban, amelyet <clears throat> lefednek a nejlonzacskók. Még akkor, és az emberek sem ennének műanyag halat. Egy szóval komoly kihívások előtt állunk annak érdekében, hogy egy prosperáló, jól élő halászati ágazatot biztosítsunk, de ne csak technikai kérdésekkel, hanem biztosítsuk azt is, hogy a környezet egészséges legyen. Ez pedig egy sor nehéz kérdés feltételére ösztönöz bennünket, túlmutatva ezek, ezen kérdések túlmutatnak a közös halászati politikám. Például, hogyan őrizzük meg az ökoszisztémát? <clears throat> hogyan akadályozhatjuk meg a hal mortalitást? És az óceánokat intelligensen kezeljük-e, hiszen a gazdasági tevékenység egyre nő a tengereken. Ezen felül biztosítjuk-e a halászati közösségeknek egy második, harmadik vagy akár negyedik megbízható jövedelemforrást? Ezekre a kérdésekre a válaszokat nem találjuk meg egyedül a közös halászati politikában. A kérdésekre adott válaszok a tengeri szemét elleni harca a tengeri speciális tervezésben találhatók, valamint egy fenntartható és ellenálló kék gazdaság kialakításával hozhatók létre. Hogyha megfelelő válaszokat adunk ki ezekre a kihívásokra, ez meghatározza a halálományok életét és a halászok életét is hiszen az óceánok érzékeny, sérülékeny ökoszisztémát képviselnek, nő a tenger szintje, melegedik az óceánok vize, és a világ sok területén az illegális hadlászat meghatározó. Hogyha ez a trend folytatódik 2050-re a világ óceánaiban több műanyag úszkál majd súlyát tekintve, mint amennyi hal él bennük. A valóság egyszerű, ha ma nem lépünk fel, akkor veszélyeztetjük a jövőt. Nem csak az Európai Uniónak kell választ adni, globális problémákkal állunk szemben, amelyek jelentősen túlmutatnak a vizeinken. Az Európai Bizottság éppen ezért hosszú ideje a jobb nemzetközi óceán kormányzás mellett kardoskodik, és jobb igazgatás, menedzsment mellett is. Amellett vagyunk, hogy csak a nagy, határozottabb nemzetközi együttműködéssel lehet a célokat elérni. Múlt évben a bizottság Mogherini főképviselő asszonyjal a nemzetközi óceán menedzsment menetrendjét határozta meg, 15 konkrét intézkedésre téve javaslatot. Múlt hónapban pedig, mint tudják, az Európai Unió a negyedik magas szintű konferenciát látta vendégül Máltán, és az önök szakbizottságának több tagja is részt vett itt. Aggaszt bennünket a világóceánok helyzete, de ugyanakkor az a célunk, hogy mérhető és célrevezető intézkedéseket tegyünk. Megdöbbentő sikert ért el ez a konferencia, a legbecsvágyóbb vágyainkat is túl teljesítette a Máltai konferencia. A konferencia végén a résztvevők több mint 400 kötelezettséget vállaltak, több mint 7 milliárd euró értékben. Nem csak a fenntartható halászat területén, hanem az éghajlatváltozás vagy a tengeri szennyezés területén, valamint a tengeri védett területek és a tengerbiztonság területén, valamint a fenntartható kék gazdaság területén. Az Európai Unió maga 36 kötelezettséget vállalt 550 millió euró értékben. Például megerősítettük elkötelezettségünket, hogy tovább harcolunk az illegális halászat ellen. Egy millió eurót az FAO ö, kikötő támogatási programjára biztosítottunk. 250 ezer eurót pedig 250 millió eurót pedig egy globális hajóregiszter kialakítására szánunk. A meglévő kül, a külső halászflották jobb kezelésére vonatkozó javaslatokat is elkészítettünk, idén év végére lesz ez kész, és a Netflix Forever uh, nyilatkozat kapcsán pedig 5,7 millió euróval a GFCM-et és az FAO-t támogatjuk a fenntartható földközi tengeri halászat támogatása érdekében a kötelezettségvállalásunk már kezdi meghozni az eredményeit. A GFCM a konferencia után már az Adriai tengeren egy tengeri védett eh, zónát hozott létre, ez volt az egyik kötelezettségvállalásunk. Annak érdekében, hogy a languszták és eh, más eh, tengeri fajok ívási vonalát biztosítsuk. Az óceánokra vonatkozó mandátumunk szellemében ugyanakkor az EU a konferencián a fenntartható célkitűzéseken túllépett. Elköteleztük magunkat a tengeri szennyezés felszámolása mellett, és meg, amellett, hogy megvédjük az óceánokat. Hogy támogassuk a fenntartható kék gazdaságot, és támogassuk a fenntartható halászatot, és megerősítsük az éghajlatváltozás elleni erőfeszítéseinket, a COP21 és a 2030 es menetrend szellemében. A 2030-as fenntartható fejlesztési célok menetrendjének szellemében. Az Európai Unió megnyerte az üzleti élet képviselőit is, ők is támogatják a száz kötelezettségvállalást, például a Unilever, a Coca-Cola, a Koch, vagy más hatalmas multik is felismerték, hogy a fenntartható tengeri gazdálkodás elengedhető számukra, és mitől több business case-t csináltak ebből. Az következő OCEN konferenciára Indonéziában, majd utána Norvégiában és utána Palauban kerül sor. Remélem, hogy az OCEN konferenciákon fent tudjuk tartani a lendületet, a biztonságos, tiszta és fenntartható óceánok megteremtése érdekében, és büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió ilyen fontos szerepet játszik ezen erőfeszítések megvalósítása érdekében, hiszen mi az a becsvágyunk, hogy egy globális óceán vezető hatalom legyünk. Vizsgáljuk most már meg a konkrét munkánkat, és vizsgáljuk meg a közös erőfeszítéseinket, melyekkel segítségével biztosítani akarjuk, hogy az európai óceánok, illetve az európai vizeken is fenntartható legyen a halászat, és a halászati közösség is megélhessen. Az elmúlt hónapokban intenzív munkát végeztünk, több kulcsfontosságú dosszié a vita döntő fázisában van. A következő európai parlamenti választásokig nem várunk, és a 2019-es kötelezettséget betartjuk a lending kötelezettségek tekintetében, és ahhoz, hogy ezt biztosítsuk, mind a három intéz, intézménynek felelősség teljesen kell fellépni, hogy a közös halászati politikában foglalt céloknak megfelelően a dossziékat el tudjuk fogadni. Technikai intézkedéseket is hoztunk, a halászati szakbizottság múlt héten szavazott a technikai intézkedésekről, és ezután mi is folytattuk a munkát. Javaslatunk az egyszerűsítésre vonatkozott. Kevésbé preskriptív, és sokkal inkább eredményorientált megközelítésre teszünk javaslatot. A bizottság nincsen meggyőzve arról, hogy a széles körül regionalizáció működhet, anélkül, hogy világos célokhoz rendelnénk mindezt. Mi több, a bizottság szorosan nyomon követi a plenáris szavazási eredményét a februári Strasburgi plenárison. Az északi-tengeri éves tervről szóló harmadik háromoldalú tárgyalást éppen tegnap folytattuk, és örülök és üdvözlöm, hogy előrelépés sikerült elérni, de még egy sor nyitott kérdés áll előttünk, éppen ezért nagyon fontos mind a tanács, mind az Európai Parlament számára, hogy további erőfeszítéseket tegyenek annak érdekében, hogy egy modern igazgatási megközelítés dolgozzunk ki a északi tenger számára, amely mögött egy vegyes halászati realitás, halálomány realitás áll, és amelybe be kell csatornázni a tudományos felismeréseket is. A nyugati vizek több éves tervére vonatkozólag a bizottság jövői elején készít elő javaslatát. Legnagyobb kihívásunk az északi tenger és a nyugati vizeken való halászat tekintetében abban áll, hogy ezek vegyes halászatok. És az MSY, MSY öm, úgy kell felhasználni, hogy a halászatok valóságát is figyelembe vegyék. A balti tengeri öm, terv továbbra is meghatározó lesz, de ugyanakkor meg kell tanulnunk az idáigi tapasztalatokat a halászat területén. Jelenleg próbáljuk a meglévő problémákat megoldani, például a boszniai heringgel. Az ISIS a tudományos tanácsadó testületünk idén bejelentette, hogy több halászatot tesz lehetővé, ugyanakkor a balti tengeri te- terv megköti a lehetőségeinket is. És ez minden oldalon frusztrációhoz vezetett, az elkövetkező hetekben a balti, tenge- balti tervvel kapcsolatos módosításainkat benyújtjuk, amely kizárólag a legújabb tudományos tanácsadói vélemény figyelembevételével módosul majd. Nagyon fontos, fontos, hogy a parlamenti előadóval is szorosan együttműködni tudjunk, és ilyen módon a tervben található maximális fenntartható hozammal kapcsolatos számok módosuljanak. A kis nyíltvízi Adriai tengerben élő halakra is módosítjuk a tervet, a szardellakra és a szardéniára vonatkozóan. Mindkét állomány <clears throat> összeomlani látszik. A asszony jelentéstervezetének vitája kapcsán három észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt az MSI célok, tehát a maximális fenntartható hozammal kapcsolatos célokat figyelembe kell venni, és a több éves terv eh, kereteibe kell ágyazni ezeket. Másodszorban ezen halászat igazgatását a legjobban egy eh, a szaktudomány által javasolt takkal lehet biztosítani. A tak igazgatás eh, célra vezető lehet, és például a biszkvajai öbölben lévő öm, szardála állomány mutatja, hogy ez igenis működhet ez a fajta öm, tervezet. Harmadsorban a figyelembe kell venni az állományok összeomlásának veszélyét. Ráadásul ezek a legértékesebb halállományok, a szardella állományról van szó. Ami pedig a szociogazdasági hatást illeti, egyetértünk abban, hogy a halászati ágazatot tisztességes és objektív módon kell támogatni. Az EMFF eszközöket biztosít számunkra, amelyek az átmeneti költségeket biztosítják, például a diversifikációt támogató pénzeszközöket, támogatásokat tesznek lehetővé. Folyamatosan egyeztetünk a szereplőkkel, hogy a dossziéban előrelépjünk, és egy mindenki számára elfogadható megoldást találjunk. Ugyanez igaz <clears throat> a nyugodt földközi tengeri térségre vonatkozó több éves tervre is, amelyet jövő év negy, első negyedévében mutat be a bizottság. A 2018-as bizottsági munkaprogram a halászati ellenőrzési rendszerek áttekintését is prioritásnak tekinti jövő évben. Értékelésünk alapján az áttekintés célja az, hogy az ellenőrzési rendeletet úgy lehessen módosítani, hogy reform, megreformáljuk a közös halászati politikát, és egyszerűsítsük a jogi kereteket. Jelenleg a hatástanulmányjal foglalkozunk, és minden erőfeszítést megteszünk, hogy 2018 tavaszára egy bizottsági javaslatot elfogadjunk, amely lehetővé teszi a társjogalkotók számára, hogy még az Európai Parlamenti 2019-es választások előtt elfogadják a, a jogszabályt. Mielőtt befejezni mondandómat, néhány szót szeretnék szólni a múlt heti ICAT éves találkozóról. By discussions surrounding bluefin tuna amely a kékúszói tonhalra vonatkozott, és ö, nagy felhívta a közvélemény figyelmét. Először is. Az Európai Unió a fenntartható tonhalállomány megőrzőséért sok erőfeszítést tett. Köszönhetően az iparág 2007 óta tett erőfeszítéseinek a vörösúszójú tonhal állománya a földközi-tenger kelleszti és középső medencéjében gyorsabban nőtt, mint várható volt. Ez egy sikertörténet, amely megerősíti, az EU elkötelezettségét a fenntartható halászat és az óceánok megőrzése mellett. Másodszorban. Mindezt figyelembe véve a tudományok az ICAT-nek a menedzsment intézkedések áttekintésére is javaslatot tesznek, és az ICAT ennek megfelelően a vörös úszójú tonhal kifogható hozamával kapcsolatos 36 tonnás irányszámot bocsátott ki 2020-ig. Harmadsorban, is ezzel minden félreértést el akarok kerülni, ezen a kifogható hozam növekedése figyelembe veszi az óvatos tudományos ajánlásokat, a bizottság a tárgyalások során mindig figyelembe vette ezt a prioritást. Végezetül, és azt hiszem, hogy ennek az ügynek külön jelentősége van, a halászainkat arra kényszerítettük, hogy vegyék figyelembe és tartsák tisztelembe a tudományos tanácsokat, amikor az állomány rossz állapotban volt, és kemény intézkedésekre volt szükség. Most, hogy a helyzet javult, abszolút jogos az elvárás, hogy megadjuk az állomány növekedés előnyeit a halászoknak, nem kérdezhetjük meg, hogy megbízható ez a tudományos szakvélemény, nem lehet két öm, Jánusz arcú politikát folytatni, persze a fenntarthatósági marzsokat be kell tartani. Hogy a kép, képet befejezzem, az utolsó ecsetvonast is föltegyem rám, a meglévő állomány megerősítési tervet egy hosszabb távú tervvel kell helyettesíteni a keleti vörösúszójú tonhal állomány megőrzése tekintetében. Ugyanakkor a megállapodást az ICA ülésén idén nem lehetett kialakítani, ezért úgy döntöttünk, hogy az eszmecserét jövő évre halasztjuk el, a jövő évi éves ülésre halasztjuk el. Örömmel tekintek az önökkel való együttműködés elébe az elkövetkező hónapok során egészen a 2019-es parlamenti választásokig annak érdekében, hogy egy fenntarthatóbb óceán és tenger gazdálkodás célját minél jobban elérjük, mind az Európai Unión belül és az egész világon. A, teng, a halálományok fenntartható kezelése, a, a tengeri ökoszisztémák fenntartható léte és az európai halászati ágazat életképessége szorosabban összefüggenek, mint valaha. Csak a jó intézmények működésével, csak a szereplők bevonásával Európában és a világon biztosíthatjuk azt, hogy az óceánok élet, élni, élnek, és munkahelyet teremtenek, valamint élelmiszert biztosítanak sok millió, illetve milliárd embernek, egy olyan kék gazdaságot biztosítva, amely mind a szigeti közösségek, mind a tengerparti közösségek életét biztosítja. Köszönöm. Merci, Joao. Nous allons donc passer... Köszönöm, Joao. Most a képviselőknek eh, adom meg a szót. Először a koordinátoroknak mindenki három percet kap. Gabriel Mátó először. Tudom, hogy nem lesz könnyű három perc. Köszönöm szépen. A kék gazdaság természetesen nagyon fontos számomra is. Elsősorban a halászokra szeretnék figyelni. Ezért három kérdést vetek fel. Nagyon elégedetlen vagyok a bizottság eljárásával. Úgy gondolom, hogy nem voltunk lojálisak, legalábbis nem annyira, ahogy én reméltem de meglep az is, hogy ha ezt, ezt a megállapodást valóban ratifikálják, akkor egy sor önkényes, viszonylag távoli célokat akarunk vele elérni, mindenféle tudományos megalapozottság nélkül, az 5%-ról beszélek. Ez ellentmond annak, amit mi javasoltunk, mert mi hatékonyságot akartunk, in, ö, mutatókat, a bizottság pedig ezt nem vette egyáltalán figyelembe. Nem volt kompromisszum, készség sem, vagy szándék a mellékletekre vonatkozóan. Egyszerűen mindent bevettünk, csak azért, hogy a tanács és a bizottság munkájának a pozitívumait, az előnyeit valahogy megtartsuk. Majdnem egy évig próbáltunk kompromisszumokra jutni, és végül is nem sikerült. Az, hogy a regionalizálással szembe mentek, annak ellenére, hogy a legelején a bizottság maga javasolta ezt. Az nem aggasztana, hogy a tagállamok mennyire lesznek képesek majd hang, hangot adni saját érdekeiknek, hiszen rengeteg intézkedés van már amúgy is folyamatban. A február 1 dátum igazából szerintem elég késő, egy csomó minden egyéb van addig, de hát a bizottságnak ez a véleménye. És úgy gondolom, ez teljesen más irányba visz minket a menedzsment tervekre is nyilvánvalóan szükség van. Nagyon jónak tartom azt, hogy a um, új terveket alkalmaztak 36 ezer tonnával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy 18-ra 32 ezret, aztán 36-ot, 38 ezret terveztek az évek során a folyamatos mennyiségi emelésre, de ez nem sikerült. A bizottság a tudományos adatok ellenére nem a megfelelő érdekeket kérdezte. Akvakultúra, erről semmit nem is hallottunk, annak ellenére, hogy ez globális értelemben is fontos ágazat. Ha nem tudjuk ezt az Európai Unión belül is támogatni, akkor az ágazat egészének kárt okozom, okozunk. Úgy gondolom, nagyobb kötelezettségvállalásra lenne szükség. Köszönöm szépen. Ricardonak adom meg a szót három percre. Köszönöm szépen. Igyekszem én is rövid lenni, és gyorsan összefoglalni, amit szeretnék mondani. a, az Atlanti térség kezelési tervére szeretnék kiterni. Nyilvánvalóan az Európai Parlament ez nagyon közelről kíséri, két terv van. 2017-re azt mondtuk, hogy két tervet akarunk, júniusban ugyanezt mondtuk, szeptemberben már csak egy tervről beszéltünk a nyugati vizekre vonatkozóan. Hát a halasztásokat, problémákat most nem érintem, de kérdéseim van. Mi van a két irányítási tervel? Egyszerűen eltérünk a jól megalapozott irányítási gyakorlatoktól, a revitalizációs intézkedésektől. Nyilvánvalóan a külön irányító tanácsoknak megvan a maguk tapasztalata, és az is igaz, hogy a 2014-15-ben, 16-ban elfogadott döntések külön területekre vonatkoztak, északra, délre. A nyugati, atlanti területek, vizek nagyon bonyolult, összetett területek és különböző jellemzőkkel is rendelkeznek, más halászati technikákat, módszereket, eszközöket alkalmaznak. Nagyon sokféle faj van, több mint 175 értékesíthető halfajról beszélünk a térségből. Háromszor annyi van északon, különböző fajok vannak tehát északon és délen a fogásokról, marketingről nem is beszélve. Ez teljesen más mennyiségek vannak, e egyéb különbségek is, amik alapvetően fontosak akkor, amikor az északi és déli lehalászott biomasszáról beszélünk. A CO2 kibocsátás is eltér északon és délen. Egészen más szintek vannak, sok sokkal nagyobb az északi vizeken a halászás és a termelés. Ez egyszerűen a biomasszaból adódó tény, ami a, a vizekben él. A felszíni területek is eltérnek. 9000 eh, négyzetmérföld van északon, kevesebb délen, és mint mondtam, teljesen más a faj összetétel, amit meg is céloznak. arról beszéltünk, hogy a tíz leggyakoribb ha, ö, halászati faj között is csak két közös van, ha északot és délt összehasonlítjuk. E Teljesen eltérő fajok vannak. Persze mindebből arra lehetne következtetni, hogy az észak termelékenyebb, több fajt tud felmutatni, és alapvetően dominálja és eh, dominálnak a, a vonóhorgos technikák. Délen viszont eh, sokkal többféle faj van, én így gondolom legalábbis, ami eh, szerintem megkérdőjelezi az egységes atlanti tervet. Jó, értjük, hogy egy óceánról van szó, de azért mégiscsak differenciálni kellene. És a regionalizálást nem szabadna feladnunk e kérdéskörben. Köszönöm szépen, Ricardo. Fandálen úr. Eh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a különböző óceánok és tengerek helyzetét megtárgyaljuk, hiszen eltérőek, és e, minden e, hatás e, nagyon fontos, ezeket is vizsgálni kell, a hőmérséklet emelkedést. A Balti-tenger a legjobban leszabályozott tenger, illetve szabályozott tenger, fenntartható, és egy a halászat, és növekszik a hal állomány is. Nos, az első megjegyzésem azzal kapcsolatos, amit ma reggel mondott. Február 1-ére gondolok, erre a határidőre mondták a technikai intézkedések meghozatalát. A szakbizottságunk és az elnök kell majd megbeszéljük, hogy mit tegyünk, de a technikai intézkedések rendkívül fontosak, sokkal hamarabb kellene megállapodni, és meg is tudnánk ezt röviden, gyorsan tervezni. Mátó kollega javaslata mentén. A második dolog. Nagyon meglepett Massado úr az, hogy egy szót nem szólt a Norvégiával kapcsolatos jogvitánkról. Köszönöm. Köszönöm. Antonio. Bocsánat, még nem fejeztem be. Ezt mert elkezdtek beszélgetni, csak meg akartam várni azt a 15 másodpercet, mire önök befejezik a, a beszélgetést. Szóval Másáda úr nagyon meglepett, hogy a, a, a Norvégiával kapcsolatos jogvitáról, ami a rákokról szól, a kétoldalú kapcsolatok Európai Unió és Norvégia között tudom, hogy általában véve jó, remélem, hogy tévedek, és napi szinten no, nyomon követik a Spitzbergák körüli területekre vonatkozó jogvitát. Úgy gondolom tehát, hogy fontos lenne, hogyha nem bújna különböző jogi megállapodások, intézkedések mögé, Párizs, meg stb. Maga egyértelműen szeretném hallani, mi a helyzet. Három. A meghozott intézkedések ellenőrzéséről is beszéltünk. Igen, gyorsan kell lépni, mert hogyha jövő áprilisban akarnak ezzel elindulni, akkor úgy gondolom, hogy a gyorsaság abszolút fontos. Negyedik pedig szeretnék gyakorálni. November 15-én volt egy szeminárium, és mindenki igazából egy, a minden siker ellenére úgy gondolta, hogy csalódást okozott, hogy a legfontosabb fajokra nem találtak megoldást, nem is beszéltek. Tehát a, a november 15. konferencián kimaradt fajokkal kapcsolatban kérdezem, konkrétan milyen terveik van? Antonio. Antonio. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, egy konkrét kérdéseim vannak. A a technikai intézkedésekre vonatkozó jogszabályokat a parlament elfogadta. Az egyik vitapont ezzel kapcsolatban az volt, hogy mérhető célok lesznek-e a lefogott mennyis, lehalászott mennyiségre vonatkozóan, illetve a, minim, a, leg, a minimál méret alatti egyedekre milyen intézkedések lesznek. A mérhető célok, ahogy ön is mondta, ha hiányoznának, akkor a jelenlegi helyzet tovább romlana. A kérdésem a következő. Vajon a bizottság hajlandó-e arra, hogy visszavonja a technikai intézkedésekre vonatkozó javaslatát, hogyha a záró dokumentumból hiányoznak az ilyen mennyiségi intézkedések? Második kérdés. Az Európai Bizottság most véglegesíti a jogalkotási javaslatot, a jogszabályokat is a jövő év elejére várják a, jog, a javaslatok benyújtását. Többször elhangzott, hogy a jogszabály végrehajtása feltárta azt, hogy az egyik legnagyobb probléma az hogy bizonyos tagállamok nem hozták meg a szükséges jogszabályokat. Kérdés, hogy vajon az Európai Bizottság miért döntött mégis úgy, hogy módosítja az ellenőrzési mechanizmusok jogszabályát, ahelyett, hogy ösztönözni és segíteni a régi jogszabály végrehajtását. Szankcionálás, büntetések, bevezetésével azon tagállamok ellen, amelyek nem tesznek eleget a kötelezettségieknek. Köszönöm szépen. Három perc. Igen, elnök úr, három perc. Értem. Köszönöm szépen, és a főigazgatónak is köszönöm a bevezetőjét. Gyors leszek. Az óceánok kezelése, irányítása, a szennyeződések elkerülése nagyon sok gondolatot vet fel, amiket nem lehet csak halászati politikával kezelni, ráadásul a halászati politikának a halászatot kell érintenie. Úgy gondoljuk, hogy az persze jó, hogy a bizottság más kérdésekkel is foglalkozik, mint szennyezés és az óceánok kezelése, de azért ez nem szabad, hogy a halászati politikát megelőzze. A halászati politika halászati politika legyen elsősorban. Ezt ne feledjük el akkor, amikor a több éves pénzügyi keretről beszélünk például. Vannak egyéb eszközök a pénzügyi tervben, amivel a többi kérdést meg lehet oldani. Szerintem a a mi költségvetésünk a halászati politikára vonatkozzon csak. A több éves pénzügyi tervet amúgy is felvetettük már a legfontosabb fenntartásainkat, aggodalmainkat. Valós különbségek vannak, ezeket figyelembe kellene venni, és ezt részleten is hallottuk. A flották felépítéses összetétele, a fajok közti különbségek, a, és ez az egyetlen terv, hogy így döntöttek, mondjuk nem tudjuk, hogy valóban e, ez lesz a vége is, de az, hogy egy terv van, ez egy kicsit érthetetlen számunkra. Szeretnénk tudni, hogy miért adták fel a két terv gondolatát. A Szardiniával kapcsolatban úgy gondolom, hogy van némi fejlődés, legalábbis a legutóbbi információk értelmében, ami azt is jelentheti, hogy a legutóbbi intézkedések és a halászati tevékenység korlátozása pozitív hatással volt. Persze ez tagállami szintű hatáskör. Szeretem volna tudni, hogy az Európai Bizottság fog-e bármiféle megjegyzést ehhez hozzáfűzni, és van-e kilátás arra, hogy a, a jelenlegi rendszert megváltoztassák. Végül pedig szeretnék hallani pár szót a, a halászati szerző, az illegális halászatok szerző, szerződésre vonatkozó jogsértésekkel kapcsolatban. Köszönöm három perc önnek, és igen, köszönöm szépen Mácsádó úr, köszönöm, hogy eljött a szakbizottságban, mindig nagy öröm számunkra, és köszönjük, hogy egyértelműen elkötelezte magát a fenntarthatóság mellett. Az ellenőrző mechanizmusok vagy szabályozásra szeretnék összpontosítani. Ön is mondta, hogy 2017. júniusában a bizottság a halászati ellenőrzési jogszabályokat módosította. Az eredeti terv úgy volt, hogy több évig tart ez most, de most látjuk, hogy a bizottság gyors, radikálisan fel akarja gyorsítani a folyamatot, úgyhogy 2018 áprilisára már a javaslat össze fog állni. Ez csak néhány hónap már. Feltételezem, ez azt is jelenti, hogy nem lesz közvita, konzultáció a, a közreadást megelőzően, ami természetesen aggasztó. A bizottság és a számvevőszék úgy látják, hogy a jelenlegi jogszabályok tagállami végrehajtása súlyosan hiányos, és nincsenek ö, ö, a súlyos jogsértéseket szankcionáló büntető pontrendszerek sem kidolgozva. Ez nem tartja vissza a jogsértéstől a tagállamokat. Úgy tűnik, hogy mielőtt teljes mértékben revidiálnák az ellenőrző jogszabályt, a bizottságnak jobb lenne, hogyha azt tenném, mindent megtenne azért, hogy a meglévő szabályokat tisztességesen alkalmazza minden tagállam az Európai Unió egészében. Erről persze már nagyon komolyan beszéltünk, és jól végig tárgyaltuk a fenntartható halászati flott az EU halászati flottájának fenntartható kezelésének tárgyalása során is. Nagyon sok szabályt tisztességes, vagy egy, egy, um, egy észszerű módon lehetne áttekinteni, nem kellene a teljes rendelkezést uh, módosítani, hiszen ez az egész működési lehetőségeit alásnák. Nem tudom, hogy gondolkoznak-e nagyon, hogy uh, a teljes átalakítás helyett néhány pontot akarnak-e váltani. Nagyon svéd vagyok, hatékony, még két, csak két percet csinált, uh, használtam el. Ulrike, Köszönöm, Ulrike. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Mahada úr. Szeretnék én is röviden három dologra kitérni. A fenntartható halászat, mint cím, a, a, mint cél az MS eh, Y-on túlmenően, meg kell, hogy állapítsam, hogy a tanács nem akarja ezt a trilógusból, ezt következtetjük. Nem értem, hogy a tanács miért ellenzi az mszyf et akkor tehát miért nem akarja tárgyalni. Szerintem ez igazából álságos dolog. Semmi értelme annak, hogyha nagy beszédeket tartunk, és senki nem tartja magát aztán a megállapodáshoz. A második, a tengeri politika. A mai napig nem értem azt, hogy hogy a közlekedési szakbizottság Ban ott mennyire e, plastikusan említette, hogy a tengeri politika fontos, itt viszont semmit nem látunk erről. Nem, nem tudom, hogy miért ott van, miért nem lehet vagy ide a halászatiba, vagy legalább a környezetibe berakni. A következő, a harmadik pedig a halászat ellenőrzés. Ha jól értem, akkor mi reformokban állapodtunk meg abban, hogy 2018-19-ben az ellenőrzési rendeletet át kell, hogy dolgozzuk. Akkor fogjuk tudni, hogy mi hogy alakult, akkor fogjuk tudni, hogy az új reform az ellenőrzés új formáját igényli-e vagy sem. Azt kérdezem tehát, hogy normál eljárás ez, vagy pedig fel, eh, gyorsított eljárás lesz. Ha az én felfogásom szerint normál eljárásra lenne szüksége tekintetben. Köszönöm, Ulrike, Klára. Gracias, presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem van nekem is. Egyrészt meg vagyok lepődve hogy a technikai intézkedések elfogadásának dátumára, február 1-ét említette, nagyon meglep, mert ez alig ha jelenti azt, hogy a parlament tudja kezelni, vagy tud-e vele foglalkozni. A második dolog, azt sem. De nem mondhatom igazából azt, hogy ö, a, a tonhalakra vonatkozó új határozatokkal teljes mértékben elégedett vagyok. Szerintem sokkal többet tehetünk volna. Az EU-s hát nagy kár érte, és úgy gondolom, hogy a kvótákat a jövő évtől amúgy is módosítjuk Nagy-Británia miatt. Fontos, hogy az EU megfelelően kezelje a kvóták kihelyezésének kérdését. 2017 50 százalék, 2020-ra 57 százalék. Miért ez a kiigazítás, miért volt erre szükség, és miért nincs megfelelő e, irányítási terv a tonhalakra? Az óceánpolitika nyilvánvalóan prioritás, de figyelni kell arra, hogy megfelelően hasznosítsuk a forrásokat, és a következő pénzügyi tervre vonatkozóan ezekre vonatko- e, e, ezek ben az esetekben kötelezettségvállalásokra van szükség, hiszen tudjuk, hogy a kék gazdaság mennyire fontos de hát ahhoz költségvetési kihelyezésekre is szükség van. Köszönöm. Eh, muy brevemente, director general, porque sé que tengo poco tiempo. También Köszönöm szépen, köszönöm főigazgató úr, tudom, hogy nincs eh, annyi ideje, eh, mint kellene, de szeretném, hogyha az ellenőrzési szabályról, jogszabályról beszélne. Kicsit részleges, részletesebben, hiszen nem annyira homogén, úgy látjuk, Sőt, hát azt is tudom, hogy ez közös hatáskör, és azt is tudom, hogy a kvótákat decemberben fogják szétosztani. De a kvótákat a bizottság emelhetni. Ahogy Van úr is említette helyesen, szeretném, hogyha kitérne erre részletesebben, mivel valóban van kezelési menedzsment probléma a halászati területen, szeretném, hogyha elmondaná, hogy a mennyiségeket mi alapján fogják meghatározni. Hallottuk a bissau a megállapodás problémáit, és szeretném, ha erre is kitérne, mert nagyon fontosnak tartom. Köszönöm, Márka. Köszönöm szépen nagyra értékelem a bevezetőjét, mert nagyon sok olyan pontot tartalmaz, amit fontosnak, amivel foglalkozni kell. Szeretnék én is csatlakozni. De ugyanakkor van egy külön kérdésem az Adréi térség kapcsán. A technikai dossziéról eszmét cseréltünk a regionalizáció kapcsán. Egyetemi más-más értelmezés működik, a regionalizációját, eh, regionalizációt úgy értelmezem, hogy világos és egyértelmű célok vannak, eh, számszerűsített célok vannak, és minden régiónak és minden államnak kell dönteni arról, hogyan éri ezeket el. Másrészt viszont eh, inkább azt látjuk, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és azt látjuk, hogy az államok maguk határozzák meg a célt, már pedig ebben nem annyira bízom. Ami pedig a regionalizációt illeti, ez egy nagyon fontos cél, és kérdezem, hogy hogyan látja ezt, hogyan érhetőek el ezek a célek, célok. És látva, hogy a közös halászati politika meggyengült az adriai tengeri célok tekintetében, hogyan lehet tehát ezt az amúgy is meggyengélt célokat elérni? Köszönöm. Isabel Toma. Toma képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főigazgató úr. Először is gratulálni szeretnék önnek a döntéséhez, hogy az előzős jelentést át kell dolgozni. Az Omnibus eh, rendelkezés eh, zúrzavar teremtett. A, a, eh, az átdolgozás szükség volt. A kollégák megszavazták a saját kezdeményezésű jelentést. És nem csak, hogy különböző jelentések léteznek, hanem a tagországoknak a, az ellenőrzési rendelkezés lehetővé tette az, hogy különböző típusú ellenőrzéseket alkalmazzanak, és ez okozott zűrzavart. Ön egyetértek a víziójával, illetve egyetértek azzal, hogy nagyon fontos globális víziót alkalmazni, és nem kételkedem azon jó akaratában. Felszeretném azonban hívni a figyelmet arra, hogy itt csalódást is okozhatnak, azért, mert az Európai Unió nem jár élen a tengerpolitikájában, erre adok több példát, Európai Unióként, és erre mondok több példát is, a szárazföldi területekre nézve létezik egy eh, prejudikációs elv, viszont a tengeri részekre nem. Nem létezik ez a szociális, eh, környezeti szempontból sem. Vannak olyan területek, ahol eh, nem ugyanazok a feltételek az engedélyezés, mint más területeken. Röviden az európai tengerészeti térség egy patchwork, és nem vagyunk élenjárok. Tehát nagyon fontos egy európai jogi tengerészeti térséget teremteni, ezt várjuk a bizottságtól, és ahogy a kollégám Joao Ferreira elmondta, hogyha megvan a politikai akarat, akkor a következő több éves pénzügyi keretben nagyon fontos a kék gazdaságra külön borítékokat kialakítani, hogyha nem, akkor ez csak a blabla asszony. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodinu Makaru. Köszönöm szépen eh, elnök úr, kedves Macsádó úr, köszönöm szépen eh, ezt az áttekintést, illetve a több éves terveket a földközi tengeri térségére nézve. Tudom, hogy mi a helyzet a halállományjal. De gondol, azt gondolom, hogy a kvóták nem az egyetlen eszköz a cél elérése érdekében a földközi tenger térségében, különösen egy olyan időben, amikor a tudományos közösség nem rendelkezik egyhangú adatokkal. Nagyon fontos a STEFCO adatainak figyelembevétele, és ezeket az adatokat még nem tették közé, Éppen ezért arra kérem önöket, hogy ezeket az adatokat mi hamarabb tegyék közé, és csak utána tudunk majd objektív vitát folytatni. Amikor pedig a hulladékról beszélünk a tengereken, akkor el kell mondjam azt, hogy a Horvátország vizén nagyon sok albániából érkező szemét van. Hogy szeretnének itt adatokat ehhez gyűjteni. Köszönöm szépen, főigazgató úr, az ICAT-tel e kapcsolatban egyetértek megjegyzéseivel, és nem első alkalommal veszek részt egy ilyen vitán. Azt gondolom, hogy ebben a szervezetben a kockázatok egyre nagyobbak. Ha megnézzük a Norvégiára vonatkozó javaslatot, Felmerül annak a kockázata, hogy mindez az illegális halászatot segíti. Azt gondolom, hogy az Európai Unió fontos, hogy erőteljes, konkrét módon ö, já, álljon hozzá részvételhez e, ebben a szervezetben. Nagyon fontos az ellenőrzési rendszer átdolgozása, ezt várjuk. E, ehhez szükséges még a különböző kutatási területek áttekintése, tehát fontos, hogy hatékonyabb halászati módszereket dolgozzunk ki, de ha itt a környezeti szempontok nem érvényesülnek, akkor ez nem lehetséges. Éppen ezért voltak technikai jellegű kérdéseink is. A kutatás kérdése nem világos, gyakran vannak privilégiumok, és nagyon fontos, hogy itt egyensúly valósuljon meg, és az utolsó kérdésem a főgazgató úrhoz. A Fekete-tenger eh, kérdése, ez is európai térség. Mi nem foglalkoztunk ezzel a térséggel halászati szempontból megfelelően, de azt gondolom, hogy nagyon fontos több éves eh, pénzügyi tervet kidolgozni, és a bizottság ezt kilátásba is helyezte. A régióra nézve itt létezik illegális halászat, illetve környezetszennyezés, amit elkövetnek a környezet ellen, illetve és, és ez károsítja a vízminőséget is. Köszönöm szépen, Norika, köszönöm szépen kollégáknak, hogy betartották a rendelkezésre álló időt. Én is szeretnék valamit felvetni. 2014 óta a tagországok ki kell, hogy aknezzák eszközeiket. A bizottság utána járt annak, hogy miért használják fel ilyen rosszul ezeket az eszközöket. Ami az ultraperiférikus területeket illeti, a, az elnökök konferenciáján Juncker elnök, Macron elnökkel együtt azt javasolták, hogy, egy, hogy intézkedéseket valósítanak meg az ultraperiferikus területek szám, számára. Itt figyelembe kell venni a flotta megújítását, ezeknek a térségeknek a specifikus voltát, és a bizottság hogyan tervezi megvalósítani ezeket az intézkedéseket, és végül pedig a jövőbeni menedzsment tervek a földközi tenger térségére nézve, illetve a keleti részekre nézve még sok időnk van, tehát minden kolléga felvetésére így önnek ideje lesz válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes kérdést. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos aspektusokra hívták fel a figyelmet, és szívesen válaszolok a kérdésekre, illetve megpróbálok ezekre válaszolni. Az első kérdésem matos kolléga kérdésére válaszolva, a bizottságban a, aggaszt bennünket a halászok helyzete, de foglalkozunk az ő helyzetükkel, a, a halászati kérdések és a halászok kérdése nem izoláltan léteznek egymás mellett, ők a legnagyobb uh, használói az óceánnak, tehát uh, fontos szerepet töltenek be, amit uh, említettem, az nem azt jelenti, hogy most jobban um, odafigyelünk a halászokra, mert ez későbben is így volt. Ugyanúgy, uh, hogy uh, az a víz, amit úgymond megművelnek, akár csak a gazdák esetében egészséges legyen. Ami a technikai jellegű aspektusokat illeti, itt is voltak kérdések, de talán ezeket nem látjuk ugyanabból a szempontból. A bizottság megpróbált kvantitatív célt megvalósítani az egész Unióban, és ez azért van, mert szerettük volna biztosítani azt, hogy amikor az intézkedéseket regionalizáció szinten elfogadjuk, akkor egy közös mérőmércénk legyen. Ez egy közös politika, és el szeretnénk kerülni azt, hogy a jövőben elfogadásokra egy olyan ineszkedés, amely 10%-kal csökkent, más után fogadnak egy olyan, amely 2%-kal csökken, és utána beszélünk az egyenlő feltételekről. Tehát nagyon fontos minimális standardat kialakítani, hiszen a regionalizáció megoszthat. És nagyon különböző eszközökkel lehet ezt a standardot elérni viszont ezek nélkül felmerül annak a veszélye, hogy különböző standardok alakulnak, és a halászok arra panaszkodnak, hogy egy más tengeri részen más szabályok érvényesülnek. Tehát nem lehet egy mindenkire ráhúzható megközelítést alkalmazni, de azt gondolom, hogy közös célokra van szükségünk, és a, a, a mennyiségi cél pont ezt eh, hivatott megvalósítani. Hát fontos, hogy eh, ez, ezek a standardok eh, ugyanúgy érvényesüljenek mindenütt. Ami a több éves terveket élete, illeti, ezeket várjuk még, és erre majd később még visszatérek, ami az iCat-ot illeti. Én ezt már az kezdő bevezetőben említettem, és az első pont, amire még felhívnám a figyelmet, ugyanaz eh, vonatkozik akkor, amikor lehetőségeket teremtünk. A halászokat nem kérhetjük arra, hogy eh, éljék túl a nehéz időszakokat, amikor a tudományos kutatók azt mondják, hogy a halálaj nagyon rossz helyzetben van, és meg kell újul, újulnia, Tíz év alatt nagyon sok erőfeszítést tesznek, és amikor a tudósok azt mondják, hogy most már növelhetnek, akkor a halászok pedig azt mondják, hogy nem bízunk a, a kutatókban, a tudósokban. Ez nem fair, nem lenne szabahihető, és nem lehet kettős standardokat megállapítani. Ön említette azt, hogy az első évben szerettek volna növelni. Mi itt nemzetközi tárgyalásokon vagyunk. Az első cél az éves találkozóra az volt, hogy betörjük úgymond Törökországot és Algériát. Törökország kívül állt mindezen, és saját kótákat állapított meg. Ez pedig nem volt jó helyzet. Tehát mi azt szerettük volna, hogyha Törökország és Algéria ennek részét képezik. És amit mondtunk nekik, az az, az volt, hogy fokozatos megközelítésre van szükség. Nem lehet túlságosan rugaszkodott összegeket kérni. Tehát, hogyha ezt egyszer elindítjuk, és Törökországot és Algériát bevonhatjuk, be tudjuk vonni, akkor nem mondhatjuk másnap azt, hogy az első évben sokkal nagyobb összegeket szeretnénk, hiszen ez nem szavahihető, így nem járhatunk el. Tehát a graduális megközelítést kell alkalmazni, lépcsőnként megközelítést, tehát ezeket az országokat ebbe be akartuk vonni, és nagyon fontos, hogy mindezt szem előtt tartsuk. Végezetül pedig, ami az akvakultúrát illeti, természetesen eltökéltek maradunk, Jelenleg áttekintjük azokat a terveket, amelyeket a tagországok kidolgoztak, és a tagországokat arra bátorítjuk, hogy egyszerűsítsenek a, az intézkedéseken. Nagyon nehéz engedélyt szerezni, és ez sok idő. Számos országban előrelépés történt, és ezeket a tapasztalatokat megosztjuk, de önnek teljes mértékben igaza van, hogy ez egy olyan ágazat, ahol beruházásokra van szükség. Hogyha továbbra is ugyanannyi halat szeretnénk, ugyanannyi halat szeretnénk fogyasztani az EU-ban, mint most, akkor jobban kell az akvakultúra felé fordulnunk. Tehát az eltökéltség megvan, a finanszírozás megvan, Ricardo Santos kolléga kérdése válaszolva. A bizottság jelenleg egyeztetéseket folytat, és készítettünk hatástanulmányt, és amikor a bizottság javaslatot közzétesszük, akkor ez hatástanulmánya eh, kerül közzététere, és önök hozzá fognak ehhez férni. Tudom, hogy jelentősek eh, a eh, délkeleti és délnyugati térségek között, bizonyos halálományok pedig átvándorolnak egyik térségből másikba, vannak olyanok, amelyek eh, északról délre eh, mennek, és vannak olyanok, akik mind a két oldalon halásznak. De hát meg szeretnénk, eh, tehát feltenném a kérdést, hogy szeretnénk két típusú szabályozást, de hát, hogy ez volna vajon a legjobb megközelítést. Hát erről el kell, hogy gondolkozzunk. És ahogy említettem, a bizottság továbbra is egyeztet egy hatástanulmányról, amely egy olyan alapot képez, amelyre a javaslatot támasztottuk. A valóság azonban azt mut, mutatja, hogy itt kapcsolódási pontok vannak, vannak halállományok, amelyek mozgásban vannak, flották, amelyek mozgásban vannak, és a halászok érdekében közös szabályokat kell kialakítani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor teljesen más típusú szabályoknak kell, hogy eleget tegyenek. Fandálán úr kérdésére reagálok, technikai jellegű intézkedésekre. Lehet, hogy nem voltam eléggé világos. Én azt mondtam, hogy az első februári plenáris ülés lesz majd az az ülés, ahol a szavazásra sor kerül. Hmm, bizottság nincs kapcsolatban az Istenekkel, úgymond, de én arra számítok, hogy a majd abban a hónapban sikerül ezt megmagyarázni, illetve megszavaztatni. Nem fel azt mondani, hogy a bizottság összemosta a dolgokat, mi mindent megpróbáltunk, és megakadtunk két típusú elvérvényesül a tanács részéről, és vannak olyan tagországok, akik nem hajlandóak el mozdulni. Norvégia tartja a pozícióját, nagyon sok ez meccsere volt. Norvégia azt mondta, hogy jó, jöhettek hozzánk halászni, de több kvótát kell visszaadni. A tagországok pedig azt mondják, hogy a kvóták elismerése az elismerést. Tehát ha ezt megteszünk, elismerjük a területet, de itt két típusú pozícióról van szó, szóval nem arról, hogy a bizottság eltusolná a helyzetet. Tehát továbbra is egyeztetünk a norvégokkal, de egyrészt a tanács elképzelése, Norvégia e, elképzelése nehet, nehézé teszi azt, hogy itt egyeztetés lehet folytatni. Nem adjuk fel a helyzetet, de őszintén szólva én jelenleg nem látok esélyt arra, hogy ezt a nehézséget hogyan tudjuk megoldani. Ami a szemináriumot illeti, azt gondolom, hogy ez egy nagyon um, hasznos gyakorlat volt. Számos problémával küzdöttünk meg, ezt nem fogjuk tudni megoldani egyik napról a másikra. Nagyon sok tapasztalat cserére került sor konkrét esetekre, és a bizottság továbbra is egyeztet majd az érintettekkel arról, hogy mit tudunk tenni. Mindahhoz képest, ami az alaprendelben szerepel a rugalmasság, az interfajok rugalmassága, stb. And we decide fishing opportunities, there are top-ups. És ne felejtsük el azt sem, hogy minden évben vannak topapok, és így a tagállamok a méreten aluli fogások tekintetében kitekinthetnek a változásokra. Nem akarom minimalizálni, van, létezik a partra viteli kötelezettség, a landing obligation, a szereplőkkel közösen meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy a különböző fajtákra és az különböző ágazatok tekintetében a specificitást megtaláljuk. Sokan kérdeztek az ellenőrző kötelezettségekről, az ellenőrzési szabályokra. Erre röviden válaszolok. A RIFIT kontextusában a jelenlegi ellenőrzési rendeletet áttekintettük, és megállapítottuk not fit for purpose, nem felej meg a célnak a közös halászati politika reformja előtről származik. Mi több, a számvevőszék is áttekintette ezt a rendeletet, és arra a következtetésre jutott, hogy nagyon sok hiányosság mutatkozik benne. bár az IOU az IUU, tehát az IUU tekintetében a jogellenes be nem jelentett és szabálytalan halászat tekintetében ki kell jelentenünk, hogy ma az eszmecsere még mindig papíron a vélemény, az adatcsere papíron történik. Tehát az IUU rendelet nem tartalmaz semmi kötelezettséget, hogy ezt elektronikusan kellene folytatni. Ez egy rémálom. És persze nagyon sok visszaélésre tesz lehetőséget. Harmadsorban. Az FK halászati ügynöksége persze, hogy figyelembe kell, hogy vegye az új kihívásokat, a közös halászati politika végrehajtása során jelentkező feladatokat. Részletes konzultációt folytattunk. Nem ö, akarunk ezen végig rohanni, ö, nem akarunk senkit se sürgetni. Sürgetőleg kell végrehajtani az intézkedéseket, de nem kapkodunk Mindezt az értékelés során előkészítettük, és specifikus szereplői stakeholder konzultációt folytatunk, célirányos konzultációt folytatunk majd, figyelembe véve az értékelés során végrehajtott általános konzultációt. De ugyanakkor a lehetőségünkre álló döntés az, hogy vagy felhasználjuk a rendelkezésre álló tapasztalatokat, a jelen rendszerrel való értékelést. A biztos teljesen elkötelezett amellett, hogy megerősítsük az ellenőrzési rendszert. A parlament és az önök szakbizottsága teljesen érti az ellenőrző rendszer fontosságát. Ezt próbáljuk legjobban működtetni, vagy válunk, várunk, és legyünk őszinték, akkor négy-öt évig várnunk kell. Ez a döntés áll előttünk. Egy szóval, nem akarunk fél munkát végezni, Ez egy fontos és komoly javaslat lesz, amelyet előkészítünk, de most el kell kezdenünk a munkát, eljött az ideje, ez motivál bennünket a menetrendünk, ahogyan már említettem bevezetőmben, április végére <clears throat> olyan helyzetben leszünk, hogy a javaslatot kibocsáthatjuk, közé tehetjük. Egy rövid, egy könnyű, egy félváról vett áttekintés nem lesz eh, sikeres. Az egész hiányosságot eh, kezelnünk kell, az ellenőrző rendszereket jól ki kell alakítani. <clears throat> Rodasz asszony, az északi tengeri halászati terv. Igen, itt a tanács és a parlament között például a range tekintetében különbségek vannak, de bizakodó vagyok, hogy ez sikerül áthidalnunk a következő időszakra. Nagyra értékelem a parlament részéről mutatott rugalmasságot a tegnapi tárgyalások során, tehát bizakodó vagyok benne, hogy a véleménykülönbségeket még idén évvégéig áthidalhatjuk. Az óceán politika, amely a TRAN szakbizottság körébe tartozik. Én bizony abszolút támogatnám azt, hogy egy óceán szakbizottság álljon föl a parlamenten belül, de hát persze ez nem a bizottság jogköre, hogy erről döntsön az ellenőrző rendelet kapcsán pedig normál jogalkotói eljárás útjára tereljük a munkát. Ezt még hozzáteszem. Milán Mon Bissaginára vonatkozó kérdéséről nagyon sok pénzt kérnek tőlünk, ez nem felel meg a valóságnak. Mauritániának annyit akarnak, mint amennyit Mauritániának fizettünk, de ez egy sokkal nagyobb halászflottával rendelkezik Mauritánia. A kérdés az, hogy hogyan lehet a Bissau gínei tárgyalókat a valóság talajára visszacsalogatni. De kaptunk már jelzéseket arra, hogy igazítják az álláspontokat, be kell ismerniük, be kell látniuk, hogy túl sok pénzt követelnek. De azt hiszem, hogy megállapodásra tudunk jutni, de jelenleg a feltételek még nem tökéletesek. Afronte úr, abszolút egyetértek önnel, a regionalizációba döntött célok, nem azt mondanám, hogy nem működnek jól, de fennáll annak a veszélyem, hogy egyenlőtlen versenyfeltételeket hoznak létre ezek az EU-n belül. Toma asszony. Lehet, hogy eh, nem példaértékű, amit elértünk, de úgy hiszem, hogy a Maritime Special Planning Directive-vel a speciális tervezé, tengeri tervezésre vonatkozó irányelvel sikerült mégis példaértékűen előrelépnünk, <clears throat> és egy-két tagállamban éppen ezen a területen előrelépéseket értek el. Lehet, hogy van, egy, <clears throat> van aki egy kötelező jogszabály mellett érvel. Én úgy gondolom, hogy a bizottság még nem jutott el eddig a belátásig. Lássuk, higgadtan nagy előrelépéseket értünk el, még ha nem is abban a léptékben, nem azzal a sebességgel, amelyet esetleg önök kívánatosnak tartanának. Egyetértek önnel azzal is, hogy a 2020 utáni időszakban finanszírozást kell biztosítani a kék gazdaság számára. Ezen dolgozunk. És remélem, hogy amikor ez a javaslat a parlament elé kerül, önök támogatják majd ezt, hogy a kék gazdaságot tényleg finanszírozhassuk és helyzetbe hozhassuk. Tomászony, az Adriai tengerről. Az adózás nem jelenti az egyedüli megoldást. Én másként fogalmaznék. A földközi tengerben semmi olyan specifikus tulajdonsággal nem rendelkezik ez a halászati térség, amely alapján azt gondolhatnám, hogy nem működnek az adók. Miért nem működhetnének az adók? a, nem az adók javít a tolmács, a takkok. Miért nem működhetnének a takkok ezen a területen, hogyha figyelembe vesszük, hogy más tengeri térségekben hogyan dolgoztunk, eznek a tak rendszernek itt is működnie kellene. Ugyanezen fajták tekintetében más halászati térségekben sikerült megoldást találni, tehát a teljes kifogható mennyiség a tag tekintetében azt hiszem, hogy ez a szabályozás az Adriai tengeren is működik. A Fekete tenger. Kolály asszony kérdezett rá az igazgatási tervről. A GF, GF, GFCM ezt elfogadtam, és a Fekete tengeri öm, tengeren más partnereink is vannak, egy olyan menedzsment tervre van szükségünk, amely bevonja a harmadik államokból jövő partnereket, és ezt a GFCM keretén belül megtettük. Ez itt a GFCM keretén belül elfogadott jogszabályokat kell beemelnünk a saját jogrendünkbe. Aztán az IMFF elnök úr egyetértek az, amit elhangzott, sem a bizottság, sem én nem hagyunk ki egyetlen lehetőséget, sem hogy felhívjuk a tagállamok figyelmét, hogy figyelmeztessük őket arra, hogyha <clears throat> nem használják az IMFF-ben ré lévő finanszírozási kereteket kellőképpen, akkor a 2020 utáni időszakra, hogyha pénzt kérnek, akkor nagyon nehéz helyzetben leszünk. Ez nagy problémát jelentene. Éppen ezért a tagállamokat mindig arra ösztönöztük, hogy ne késlekedjenek. de hát gyakran még az igazgató hatóságokat sem tanúsi, látták el tanúsítványjal, nem certifikálták, hát hogy lehet így dolgozni, kérdem én. Ez egy nemzeti igazgatási szinten jelentkező probléma, és persze a magunk részéről, a bizottság részéről próbálunk minden segítséget megadni. Aztán az ultraperifér térségek kérdése még felmerült. A javaslatában a bizottság felvetette, hogy az állami támogatások szabályozási rendszerét áttekinteni, azért, hogy a hajóépítésnek nyújtandó állami támogatásokat átgondolja, lehetővé tegye esetleg. Először, mielőtt a lehetővé tételről beszélnék, először persze jelzem, hogy egy hatástanulmányt kell készíteni, meg kell vizsgálni, hogy mi hiányzik, milyen hajókat akarnak építeni, megvan az infrastruktúra ehhez, teljesülnek-e a feltételek, és ennek a hatástanulmány fényében lehetne az állami támogatásokról szóló szabályokat módosítani. A konzultáció 2018-ban veszi kezdetét, nem ígérhetek semmi végeredményt, de januártól kezdődik a munka. Nagyon fontos persze ez a kérdés az ultraperifér térségek számára, és a bizottság elnöke elkötelezettséget tett ez ügyben, tehát itt dolgoznunk kell. Köszönöm szépen. Köszönjük, Zsóajú, köszönjük, hogy megválaszolta a kérdéseket és nem bevett dolog, hogy mindenki felelősségteljes volt, maradt még egy pár perc szüncünk, tehát hogyha a koordinátorok még Zsoaúnak intéznének egy-két kérdést, akkor ez megoldható. Tessék, parancsoljon. Nagyon gyorsan, köszönöm szépen. Köszönöm, Zsoaú. Zsoaú. Ami pedig a kvantifikálható indikátorokat illeti Vannak különbségek, eh, miért nincsenek standardizált intézkedések, különböző helyzetek, különböző um, országok különböző helyzetben vannak, de mindig differenciáltan közelítettük meg ezt a dolgot. különböző alapjai vannak, eh, különböző halálományok vannak, különböző halterületek, eh, és ezt el kell fogadnunk a regionalizációt. Főigazgató úr, tehát erre kérdezek rá önnél. A 28 ezeres száma, 32 ezeres számadat mellett ez nem volt, amit válaszolt, ez nem válaszolt a Törökországra vonatkozó kérdésre, főigazgató úr. Köszönöm szépen ketten kérnek még szót. Ulrike, 30 másodpercben, csak egy kérdésem van az MFF kapcsán. Mindig, amikor kinyárok a, a halászoknál, akkor arról számolnak be, hogy a kérvények benyújtása nagyon bonyolult, sokan nem is nyújtják be a kérvényt azért, mert olyan átfogó feladatokat róz rájuk, hogy az emberek képtelnek már kitölteni. Gondolkodott a bizottság azon, hogy egyszerűsítsék a dolgot. Köszönöm. Antonio, tessék. Uh, Három kérdésem van, igazgató úr, illetve megértem, amit mondott igazgató úr, főigazgató úr. Kérdezem, hogy a bizottság hajlandó volna a technikai intézkedésekre vonatkozó mm, e, tervezetet visszavonni, akkor, hogyha plenárisan a végszavazás e, a kvantifikálható célok e, te elutasítanak. Kérem, hogy tisztázza a bizottság álláspontját. Világos a kérdés. is asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem az, hogy a bizottsági adatokat megkapjuk-e. Hiszen tudjuk, hogy a tudósok sem ugyanazon véleményen vannak a 2014-es adatállományon dolgozunk, kérem tehát, hogy tájékoztasson. Nos, Mátó úr, Gabriel Mátó támogatni tudom a regionalizáció kapcsán. Egy standardizált megközelítésre van szükség. Ezért általános tervekre van szükség. Az állományok kérdése nem került kellőképpen differenciálásra. Van például a tengeri hek állomány, amely a déli tengereken is terjedőben van, és itt igazi különbségek mutatkoznak. Ezeket a hatástanulmányú is figyelembe kell venni, hogy tőkeharról van szó természetesen. Jól van, akkor Zsóau kapja meg a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is Matúr. Tudom, hogy különbségek mutatkozhatnak a különböző medencék között. Nincs egy one size fits all, mindenki számára ugyanolt, ugyanazt a szabályt előíró megoldás. De azért az a maximum kifogó fenntartható hozam tekintetében minden halászati vállalkozásra ugyanazokat a normákat írtok elő, tehát ugyanazokat a standardokat, normákat igenis lehet használni. A bizottság nem fél a regionalizációtól, higgyék el. Nem a bizottság fél a regionalizációtól, ezt erről biztosíthatom önöket, tisztelt képviselők, nem félünk tehát ettől. Rodaszt asszonynak teljesen igaza van. Arról beszélt, hogy a pályázati eljárások bonyolultak, keressük a 2020 utáni időszakban az egyszerűsítés, a karcsúsítás, a streamline-olás lehetőségét. Elnézést kérek a képviselőasszonytól, én nem válaszoltam az ő kérdésére. Azt várja vélhetőleg tőlem, hogy azt mondjam, hogy túl korán van, hogy ezt megvizsgáljuk. Chaque jour sa peine, ahogy a franciák szokták mondogatni, egy szóval um, minden napra tartogos meg a saját feladatodat, de ne siess, ne kapkodj. Egy szóval meg vagyunk róla győződve, hogy a parlamenttel a technikai intézkedések problémáira megoldást tudunk találni, és remélem egyéb iránt, hogy a plenárison hozott februári döntés sikerül, majd annak érdeke, sikerül, és lehetővé teszi a technikai intézkedések végrehajtását. Nem akarom megelőlegezni, hogy mi történik, ha a parlament ezeket elutasítja. is azt, hogy engedje meg, hogy itt bilaterálisan folytassuk az eszmecserét. Nem egészen értem, hogy milyen adatokra hivatkozik, de bilaterálisan az ülés után leülünk és megbeszéljük, hogy egyetért velem a adatokra vonatkozó kérdését. Végezetül pedig Soran Santos úrnak válaszolom, a hatástanulmányt még jelenleg a bizottság házatáján vizsgáljuk, nem akarom megismételni ezeket az okokat, amelyeket az ön előző kérdésére adott válasz során felsoroltam. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy Joao ismét eh, nagyon őszintén beszélt hozzánk, eh, és bebizonyított, hogy milyen pontosan és felkészülten látja a helyzetet. Köszönöm minnyájunk nevében, hogy eljött és válaszolta által kérdéseinket. Köszönöm Joao, köszönöm a munkatársának is, hiszen Joao nem egyedül jött, hanem csapatban dolgozik, eh, és persze önöknek is köszönöm, hogy itt voltak, kérdéseket tettek fel, mi pedig találkozunk 14.30-kor, kedves kollégák, 14.30-kor.